dear colleagues, we should start. Kezdjük el az ülést, kedves kollégák, mert azt hiszem, hogy az akadémiai 7 percet megvártuk, letöltöttük. A ma délutáni rendünkön az első pont a napi rend elfogadása. Tehát első pontunk a napi rend elfogadása, és szeretnék Megkezdjük az ülésünket, tehát mondom a kollégáknak. Kérdezem, hogy van-e valakinek megjegyzése, ellenvetése, ha nem, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem. A következő napi rendi pontunk először is szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy az MV titkárságban változások lesznek. Már Roni kolléga elmegy, tőlünk, és az IMKO szakbizottság titkárságához fog csatlakozni. Szeretném megköszönni az ő támogatását az MB szakbizottságban, és sok sikert szeretnék kívánni neki az új munkájához. Tájékoztatnám még a kollégákat a tolmácsolásról. Szokás szerint 20, 20 nyelven van tolmácsolás, a kivétel az észt, a lett, a máltai és a gél nyelv. A többi nyelven tehát van tolmácsolás. A, az ülésről készült fájl elektronikusan elérhető az e-meeting alkalmazáson keresztül, és természetesen az ülést az interneten közvetítik is, azoknak a kedvéért, akik az interneten szeretnék ezt követni. Okay. Then let's move. Most akkor rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez egy eszmecsere. A bizottsággal fogunk eszmét cserélni. Az egészségügyi világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keret egyezményéhez csatolt jegyzőkönyvről, amely a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szól ez egy nagyon élénk vita lesz, legalábbis erre számítok. Rögtön meg is adom a bizottságnak a szót, Urszilánd, aki tanácsadó, a D főigazgatóságban az Olaf politikák osztályán, aztán Udomájer kollégának, és aztán pedig Riblin kollégának adom meg a szót. A bizottság 10 percet kap a beszámolóra, és én önökre bízom, hogy hogyan osztják meg ezt a 10 percet egymás között. Hogy a bizottság álláspontját bemutassák, parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek jó napot kívánok! Először is a keretegyezmény 15. cikke szerint a dohánytermékek illegális kereskedelmének a felszámolásához még további lépésekre van szükség. A felek első konferenciáját 2006. februárjában tartották, és itt döntöttek egy munkacsoport létrehozásáról. A WHO hat régiójából a képviselőkkel, hogy elkészítsék az említett jegyzőkönyvet. A munkacsoport aztán a második konferencián 2007-ben beszámolt a munkájáról, és eldöntötték, hogy egy kormányközi munkacsoport jön létre, INB néven, és elkészíti a jegyzőkönyv szövegtervezetét. A bizottság képviselte az EU-t ezeken az üléseken. Az OLAP és a Szante főigazgatóságok együttműködtek nagyon szorosan négy éven keresztül, amíg a tárgyalások zajlottak. A végső szövegváltoztatót ugye a COP5-ön már 2012 áprilisában mutatták be, ezt a szöveget elfogadták, és utána pedig a jegyzőkönyv 2014. januárig megnyílt aláírásra, az EU is aláírta ezt, de csak akkor lesz ebből nemzetközi szerződés, hogyha a 40. fél is ratifikálta, és ezután lesz belőle nemzetközi szerződés, de nyilván minél több fél aláírja, annál nagyobb lesz ennek a jelentősége. Az EU-nak nagyon komoly a szerepeit, 29 tagállam, ugye, és az Európai Unió, tehát 29 résztvevő fél, akit mi képviselünk. Áttérek majd arra, hogy miért ilyen fontos ez az egész, de először átadnám a kollégámnak a szót, hogy gyorsan meghalljuk azt is, hogy a tanácsban mik a hírek, hol, hogy áll a ratifikáció az Európai Unióban. Köszönöm szépen a kollégámnak. A, gyakorlatilag ez egy mixed agreement, ami azt jelenti, hogy minden tagállamnak ratifikálni kell, és utána pedig az Európai Uniónak magának is a ratifikáció folyamata pedig, vagyis az autorizáció, a belső engedélyezési folyamata következő, ez egyfajta végső döntés, ami egyébként a parlament előtt fekszik. Ezt a döntést a tanácsnak is benyújtottuk már, és a luxemburgi elnökséggel együttműködünk, hogy a lehető leghamarabb sikerüljen ezt elfogadni. Három tanácsülés zajlott a témában, és bizakotunk, szerintünk nem sokára elfogadják a tanácsban ezt a döntést. Köszönöm szépen Emilio kollégámnak. Tehát a kérdés az az, hogy miért kell nekünk nemzetközi szerződés a dohánytermékek illegális kereskedelmének a felszámolásához. Évente te 10 milliárd eurát, eurót veszít az EU adókban és egyebekben. Ez a tagállamok államkistárából is hiányzik, és képzeljük csak el, hogy a 10 milliárd euró az évente, de az elmúlt éveket összeadjuk, akkor 70 milliárd eurós veszteségről van szó. Tehát ez egy komoly globális probléma, a dohánytermékek illegális kereskedelme, és ezért globális megoldásra van szükség. Mindegy, hogy mivel állunk elő, hogy ezt a jelenséggel küzdjünk, gyakorlatilag az ellátási láncot kellene ellenőrizni. Ebben a részben szerepelnek olyan cikkek, ahol a internetes árusítás, az adatgyűjtés, a vámmentes árusítás, illetve a nyomonkövetés, a termékek nyomonkövetése szerepel. Az úgynevezett tracking Megmagyarázom, hogy miért szeretnénk ezt. 1998-hoz kell ehhez visszanyúlnom a történelemben. 1998-ban egy Envy Rana nevű hajó 8 kamion segítségével 8000 doboz cigarettát próbáltak csempészni, minden egyes dobozban tízezer száz cigaretta van. Együttműködtünk egyébként még az USA vámhatóságaival is, de a spanyol rendőri erőkkel és más országok rendőri erőivel is, és Észak-Karolinában jutottunk a gyártó nyomára. Tulajdonképpen azért nem kell nagyon okosnak lenni, mert a csomagra rá volt írva, hogy ez ki ez a gyártó. Az OJ Reynolds nevű cég és el is mondták, hogy igen, Észak-Karolinában a Winston Sale nevű cég állította ezeket elő, még azt is pontosan meg lehetett alapítani, hogy mikor gyártották le a cigarettákat, méghozzá 15 perces pontossággal, és még az érintett menedzser nevét is meg lehetett tudni, aki a gyártásért felelős volt. Ez eddig csodálatos és gyönyörű, de aztán az O.J. Reynolds cég azt mondta, hogy hát ők nem tudják, hogy kinek adták el ezeket a cigarettákat. Tehát egész egyszerűen nem lehetett beazonosítani, hogy hol esett ki ez a hatalmas mennyiségű cigaretta az ellátási láncból. Tehát ezért van szükség a nyomon követésre, a tracking and tracingre, ez egy nagyon fontos rész. Az úgynevezett due diligence a másik, ugye, tehát hogy az ember kellő óvatossággal jár el, és ismerje a vásárlóit. Volt példa arra lá, hogy egy genfi vásárlónak, aki csak egy kis irodával, egy picike számítógéppel ö, rendelkezett, ö, eladtak 600 millió dollárnyi értékű terméket, de azt sem tudták, hogy ki ez a vevő. Most már ez a helyzet megváltozott azért, mert nagyon szigorú pénzmosás elleni rendelkezések vannak, ezt mindenki tapasztalja, amikor bankszámlát nyit magának. Tehát nagyon fontos, hogy azok, akik a dohánytermékeket forgalmazzák, ismerjék a vásárlóikat. Végül pedig a nemzetközi együttműködésről beszélünk. Volt egy olyan eset, ahol a dohányt az Európai Unióban Rigán keresztül csempészték be, eredetileg hulladék lett, dohány hulladéként, hulladéként utazott ukrán teherautókon Örményországba, de végül Rigából Lengyelországba jutott. A nyomozás koordinálásából kiderült, hogy 17 komplet ilyen konténer, amit becsempésztek az EU-ba, rendes dohány volt, ennek ugyanolyan vántételei vannak, mint a cigarettának a a határon, és 77 milliós veszteségre, veszteséget eredményezett ez az ügy. Brazíliából származott ez a dohány, de amikor a brazil hatóságokhoz fordultunk segítségért, akkor azt mondták, hogy segítenek, mert megvoltak a, a brazil fél banki adatai. Tehát ott kiderült, hogy azok az ügyfelek, akik az EU-n belül és kívül részt vettek ebben a családban, kicsodák. De nem tudtunk tovább lépni, mert nem volt kölcsönös segítségnyújtási jogsegélyegyezmény Brazíliával és végül kiderült, hogy az egész eu csak egy tagállamnak van ilyen megállapodása, de őket érintette az ügy, úgyhogy nem tudtunk a tagállam segítségét kérni. Tehát a lényeg az egésznek az, hogy a nemzetközi együttműködés rendkívül fontos, ez, erre abszolút szükségünk van. Úgyhogy szerintem biztos vagyok benne, hogy egy ilyen jegyzőkönyv nagyon nagy hasznára lenne az Európai Unióra, Uniónak a szervezetbűnözés elleni, ez elleni küzdelemben is, de az ellen is tudunk így küzdeni, hogy az adóbevételek elfolyjanak, és illegális dohánytermékek kereskedelme bonyolodjon. Köszönöm, és akkor most pedig következnek a képviselők kérdései. Mindenki tájékoztatok, hogy a Szante főigazgatóság is képviselteti magát, tehát az egészségügyi főigazgatóságtól is lehet kérdezni méghozzá Dominik Nikelsz és Fili Borkowski ül itt velünk, hogy az önök kérdéseire válaszoljon. Most ketten kívánnak szólni, Florenc úr először. Ja, tessék komisszión. Köszönöm szépen. Hát az Európai Bizottság bizottság ilyen részletesen beszámol ebben a témában, ezt még soha nem eh, éltem át 26 év alatt, úgy látszik, hogy mégis van egy reménysugár. Ami ezeket a csempészet termékeket illeti, úgy értettem, hogy a ratifikáció nem valószínű ma vagy holnap, de talán még erről eh, beszámol nekünk. Nekem lenne egy kérdésem az a dohány koncernnek való egyezménnyel kapcsolatban. Ez eléggé érthetetlen volt. Képzeljük el, hogy nálunk egy államügyész a mafiával üzletel. Hát akkor valószínűleg az államügyészt azonnal elbocsátanák. Én ezt nem igazán tudtam felfogni. Miért van erre most szükség? Lehet, hogy korábban ez volt a helyzet, nem is akarom kritizálni ezt, de én azt gondoltam, hogy most már létezik a dohánytermék irányelv, sokat dolgoztunk ezen, elég jó eszközök, eszközök vannak a kezükbe, a nemzetközi csempészeti jegyzőkönyv is létezik, most miért kell most a Philip Morris-szal egyezni, megegyezni? Ez azért E, e, szerződést kötni. Ez azért e, nekem eléggé aluli. Az Európai Bizottság fő jelentéstevője is itt van. Betartott nekünk a Philip Morris egy rend rengetegször, és most velük egyezünk meg, ez azért túlmutat az én demokratikus megértésemen de lehet, hogy rosszul látom, lehet, hogy más úgy vannak a dolgok, és nem nekem van igazam. De az is érdekelne engem. Mit csinálunk ezzel a pénzzel? Elég sok pénzbe bejön, hogyha ezt a ördöggel lepaktálunk. Mit csinálnak a pénzekkel? És viselnek a tagállamok a pénzzel? Azért azt szeretném tudni, hogy nálunk Németországban például mire fordítják ezt a pénzt. Talán tudnak ebben egy kis egy kis információval szolgáltatni, és hogyha ez túl bonyolult, akkor talán egy írásbeli válasz is jó lenne. Köszönöm szépen, Párnya úr. Euh, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Mielőtt az Európai Bizottságnak három kérdést feltennék, egy sor dolgot szeretnék megjegyezni. Tudjuk, hogy a WHO szerint a 6 milliárd cigaretta 12%-a illegális kereskedelm révén jut el a fogyasztókhoz. 86%-ukban ezek a cigarettagyárakból érkeznek. Tehát legális cigarettagyárakból érkeznek. Ezt érdemes tudni. Második és harmadik dolog, a kereskedelem illegális mi volt a közegészségügyi problémát okoz, és ezért ilyen intézkedést érdemel. Persze az adóügyi, vámügyi kérdések is fontosak, 12 milliárd eurót kárt okoz nekünk évente ez a kereskedelem. A WHO szerint a leghatékonyabb módja az illegális kereskedelem elleni küzdelmek hogyha független nyomon követési rendszert hozunk létre. Ezt mondta a WHO. 54 állam írta alá a WHO erre vonatkozó nyilatkozatát, de eddig csak három tagállam ratifikálta a keretegyezményt, illetve az ehhez csatolt WHO jegyzőkönyvet. Az Európai Uniónak élen kéne járnia, és lehetővé kell tenni, hogy a lehető leggyorsabban tudnánk, tudjuk ratifikálni hivatalosan is ezt a jegyzőkönyvet, hogy csökkenteni tudjuk, sőt, törölni tudjuk a föld színéről az illegális kereskedelmet, és létre tudjuk hozni ezt a független ellenőrző hatóságot. Aztán az irányelv a mi 2004-ben okoztunk, 14-ben fogadtunk el, illetve ennek a 15 cikke, ami a nyomon követhetőségről szól, milyen kapcsolatban van a WTO dokumentumával. Ezt egy kicsit fejtsék ki pontosabban. 30%-kal nőtt az illegális cigaretta kereskedelem az Európai Unióban az elmúlt 6 évben. Hogyan tudják ezt magyarázni akkor, amikor az Európai Unió éppen szerződéseket kötött az illegális kereskedelem ellen a dohánytermékek előállítóival. Hogy, hogy pont most növekedett meg az illegális kereskedelem száma. És az együttműködésre Florence kollega is kitért, a, ha a Philip morris és emlékeztetnék, hogy 2004. július 9-én az Európai Unió elállt attól a pertől, amivel a Philip Morris-t próbáltuk megszorongatni, 1,25 milliárd dollárt kaptunk cserébe 12 évvel elosztva ezért. Az európai hatóságok ezután léptek tovább, hogy értékeljék a helyzetet és hatástanulmányt készítsenek a helyzetről. A kokobű meghallgatta ezzel kapcsolatban a biztost, zárt ajtók mögött, elmúlt februárban ő azt mondta, hogy májusban meg fogjuk kapni az értékelés eredményét. Most már szeptember van, és még mindig nem láttam ezt az értékelésről szóló jelentést. Úgyhogy szerintem most már elég sürgős lenne, hogy átláthatóbb legyen az Európai Bizottság működése, hogy jobban, hatékonyabban fel tudjunk lépni az illegális kereskedelem ellen, és ellen emlékeztetnék, hogy itt az Európai Parlamentben mi is létrehoztunk egy informális munkacsoportot, hogy harcoljunk a dohányipar susmusolása ellen. Köszönöm. Merci. Madame Rivasi. Köszönöm szépen, Rivasi asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, elmagyarázták nekünk, hogy milyen fontos lenne ezt a jegyzőkönyvet ratifikálni, mi természetesen támogatjuk ezt, hogy nőjön az átláthatóság. És azt is hallottuk, hogy szeretnék, hogyha nemzetközi együttműködéssel tudnánk küzdeni a bűnözők ellen. De ugyanakkor itt van az is, amit Párnyó kollégám mondott, ezeket a megállapodásokat megkötöttük a Philip morris És elmúlt éveinkben növekedett az illegális kereskedelem aránya a dohánytermékek területén, és ráadásul a az, hogyha nem nyomon követhetőek a cigaretták, azért a termelők is felelősek, mert ők is megúsznak adókat a tagállamokban. Akkor most hogy fog működni ez az egész dolog? Ezzel a rendszerrel a Philip Morrisnak a kezébe adjuk a hatalmat, és ők fogják mondani, hogy ó, hát nem, nem, nem, ezek az illegális cigaretták nem tőlünk jöttek, hát nem. És ezzel elkerülik az adófizetést. Na már most, ki akarja megtámadni a dohánytermékekről szóló irányelvet, hát pont a Philip Morris, ők kampányolnak ellene. És ugyanakkor nincsen független intézmény, ami nyomon tudná követni ezeket a cigarettatermékeket, nem állt még ilyen fel, és közben a Philip Morris támad minket. Na erről szeretnék több információt kapni, és mindenben mi az Olaf szerepe? Hiszen magunk között szólva az Olafnak ellenőriznie kérne pont azt, hogy a Philip Morris és a tagállamok közötti megállapodás jogszerű-e. De mit csináltak? Megvizsgálták közelről a helyzetet? Mit találtak azzal kapcsolatban, hogy mindezen közben növekedett az illegális dohánykereskedelem? És most persze jegyzőkönyveket akarunk, meg egyezményeket akarunk, de minek? azt látjuk, hogy mindenki összefonódik a dohányiparral. Lehet, hogy csak képzelgek, de szerintem meg kellene oldani ezt a problémát. És ráadásul ezt a független intézményt, aminek ellenőrizni kéne a cigarettakereskedelmet, ezt nem hozza létre ez az egyezmény, nincs benne róla szó, úgyhogy egyrészt erre szólítanék fel, másrészt az Olaf problémájára hívnám fel a figyelmet. Zofri asszony kapszolt. Grazie Presidente, il contrabbando è già stato... Köszönöm, szépen az illegális dohánykereskedelemre most emlékeztettek, és elmondták, hogy évente 12 milliárd eurót vesztenek el az Európai Uniós tagállamok a költségvetésükből. Tehát mondjuk azt, hogy minden tizedik cigaretta, amelyet elszívnak, illegálisan jött be az EU-ba, a fekete piacon adták el, akkor nagyon is látjuk, hogy gyorsan reagálni kell európai szinten is, és nemzetközi szinten is. Szembe kell szállni ezzel a jelenséggel. Azt mondom, hogy európai és nemzetközi megoldás azért, mert az illegális kereskedelmet csak nemzetközi, illetve interkontinentális szinten tudjuk felszámolni, így működnek ezek a e, hálózatok. Garantálni kell az állampolgárok biztonságát és egészségét egyébként, mert a dohányzás az halálos betegségeket is okozhat, és ez egy olyan termék, amelyet nem ellenőriznek, és ez az egyik legveszélyesebb termék. Ami egyelőre rendelkezésünkre áll, mint jogalkotási eszköz, hát e, jogszabály nem elég hatékony ahhoz, hogy az illegális kereskedelemmel szembe tudjunk szállni. Például tehát ugye a kommunikációkon kívül, a fogyasztók tájékoztatásán kívül azt hiszem másra is fordítanunk kell a figyelmünket, például az új technológiákra. Ezek az új technológiák innovatív megoldásokat tudnak kínálni a nyomon követésre, ahogy ugye itt másokan ezt említették. Alapvető fontosságú tehát a nyomonkövetés, az élelmiszer ágazatban a termékeknél ez már megvalósult az élelmiszeri termék, élelmiszerek nyomon követésére, és a dohánytermékekre is lehetne ugyanezt használni. Itt a minőséget és az eredetet lehet így igazolni. Olaszország az első a dohánytermesztés terén. Itt a nyomonkövetés alapvető fontosságú. Azért is, hogy ne legyenek munkaügyi problémák, és hogy körülbelül olyan 50 ezer érintett fél, fél se szenvedje ezt meg. A nyolcas as ennek a szabályozásnak írja elő az utánkövetést, vagyis hát a nyomonkövetést. Hogyha európai szinten kellene ezt megvalósítani, akkor azzal nézünk szembe, hogy 28 nyomonkövetési rendszert kell valahogy összehangolnunk, és ez aztán nem egyszerű feladat. Madame Dornano. Köszönöm, Dornano asszony Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az a megközelítés, hogy a cigaretta csempészet elleni fellépés egészségügyi szempontok miatt mindenképpen üdvözlendő, úgyhogy nagyon örülök az Európai Bizottság ezen beszámolójának. A, har- a az Európai Unióról szóló, működéséről szóló szerződés idevágó cikke úgy tűnik, hogy nem teljes. A rendőrségi igazságszolgáltatási együttműködés és az európai biztonság, közbiztonság kérdése azt követeli, hogy tovább menjünk a jegyzőkönyvnél. A 67-es cikk második bekezdésére szeretnék itt utalni. Hogyan lehet erősíteni a cigarett fajta csempészet elleni fellépést, hogyha a belső piaci ellenőrzést nem erősítjük meg a tagállami eszközökkel. Ez az első kérdés. Emellett felmerült az, mind a német, mind a francia vám ügy részéről, hogy erősíteni kell az unión belül a fellépést, hatékonyabbá kell tenni. Fölhívom a, szeretném fölhívni a figyelmüket az Európai Unió határain az ellenőrzés szükségességére a kereskedelem területen. A Strasburgi legutóbbi szavazás eredménye, eredményével én egyetértek, és az a jegyzőkönyv emellett utal a tranzitországokban megvalósított ellenőrzésre, miköz, miközben az, a kereskedelem erősítése vagy facilitása pedig azt ehhez arra lenne szükség, hogy az ellenőrzéseket pedig inkább csökkentsék. A jegyzőkönyv más rendszert tervez, vagy más rendszerről rendelkezik. Az Európai Bizottság kíván-e az ezen jegyzőkönyv után még további jogszabályokat javasolni, és a logisztikai lánc szóval ki lehetett terjeszteni a kiskereskedelemre is, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt kiterjeszteni a, a kereskedelmi lánc legutolsó, legutolsó szemére. Köszönöm szépen. Thank you. Is there anyone else who would like to contribute? Szeretne még valaki hozzászólni? Vannak-e kérdések? Hogyha nem, akkor visszadnám a szót a bizottságnak kérem, hogy próbálnak válaszolni a kérdésekre, megjegyzésekre. Köszönöm szépen, igyekszem megválaszolni a kérdéseket. Az első kérdés a ratifikációs eljárásra vonatkozott. Igen, a jegyzőkönyv szövegét 2012-ben, ebben 2012-ben határoz döntöttek, 2014. januárig lehetett ratifikálni, az Európai Unió 2013. decemberében írta ezt alá, és és 54-en írták alá a határidei, határidőig, és 9-en ratifikálták. A jegyzőkönyv akkor válik a nemzetközi jog részévé, hogyha 90 nappal a 40. ratifikáció után. Ezért kell tovább nyomást gyakorolni, és ezért fontos az Európai Uniós tagállamok számára, hogy, hogy minél többen ratifikálják. Az egyik dolog, ami nagyon fontos és mindenképpen említendő, én hallottam, hogy utaltak a Philip Morris ügyre, illetve a visszakövetési rendszerre, és ez az egyetlen módszer, ami most létezik. A jegyzőkönyv a tracking and tracing-et öt évvel azután vezetné be, hogy a szerződést elfogadták. Még akkor is, hogyha az év végén bevezetnék, ami tényleg egy nagyon optimista szenárió lenne, még ez után 5 évig tartana a tracking and tracing bevezetése, vagy 5 év múlva jönne ez el. De mi, addig mit csinálunk? Az egész tracking and tracing rendszer lényege az volt, hogy a bűn bandákat lefüleljük. A Philip Morrisszal és más előállítókkal való egyezmény nem ezek nem memorandum, memorandum of understanding formájában jöttek létre, hanem jogilag kötőérvényű egyezmények. A lényeg az, hogy kötelező számukra a e, termékeik visszakövethetőségének a biztosítása. E, láttuk e, mi azonban, hogy az egyezmény beindulása óta a legitim termékek csökkentek, a probléma azonban egyre komolyabb. Miért? És ezért a probléma egyre komolyabb. Miért van ez így? Itt van a cheap whites problémája. Ezek olyan cigaretták, amelyeket bárhol, világ minden részén előállítanak. Most nem a hamisított cigarettáról beszélek, ezek Kínából meg máshonnan jönnek, de ezen kívül vannak olyan szabadkereskedelmi zónák, tudunk egy ilyenről, ahol 17 gyár van, dohánygyár van, és ezeket nem ellenőrzik. Amíg a terméket exportálják, addig a szabad zóna kormánya boldog. Hatalmas mennyiségű cigarettát exportálnak az Európai Unióba. Ez az egyik oka annak, hogy a jegyzőkönyvben, hogy a jegyzőkönyvet kiterjesztenénk, a, kiterjesztjük a szabad zónákra is. A tracking and tracing működik, a, tehát ez a lekövethetőségi rendszer függetlenné válik-e? Ez volt az egyik kérdés. Természetesen, természetesen az Európai Unió, ha ratifikálja a jegyzőkönyvet, akkor a jegyzőkönyv minden feltételét el kell fogadni, és ez eh, eh, az utánkövethetőség függetlenségére is eh, vonatkozik, és ennek mi örülünk. Ami a TPD-t illeti, talán az egészségügyi főigazgatósági kollégám tud segíteni ebben. Igen, megadom a szót a DG Santénak. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek újra, és ebben a szakbizottságban ugye nagyon sokat beszéltünk a termékekről szóló jegyzőkönyv ratifikációjáról. Két dolog, ami a Digi Szentét illeti, az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy az 15-ös cikk és az illegális termékek jegyzőkönyvek közötti kapcsolat. Ez Két megértésem lenne ezzel kapcsolatban. A véleményünk szerint a 15-ös cikk és a jegyzőkönyv teljesen összeegyeztethetőek. Ezek, tehát a 15-ös cikk a visszakövethetőségi rendszert vezeti be az Európai Uniós termékekre és az Európai Uniós piacra tervezett termékekre, és ugyan ezt tervezi a jegyzőkönyv is. Persze ez egy kicsit messzebb megy egyes aspektusokban, de például a nemzetközi együttműködés, amelyet a 15-ös cikk nem, amely 15-ös cikk erre külön nem tér ki, de ez logikus. Nos, amennyiben a 15-ös cikket végrehajtják a tagállamok, abban a pillanatban elmondhatjuk, hogy megfelelünk annak az elvárásnak, hogy a jegyzőkönyv 8-as cikkét teljesítsük. Ez egy nagyon pozitív lépés, a nemzetközi közösségben. A második dolog, amire szeretnék utalni, a 15-ös cikk és a jegyzőkönyv közötti kapcsolatban, mi a helyzet most a végrehajtással kapcsolatban, a 15-ös cikk végrehajtásával kapcsolatban. Nyilván tudják, az Európai Parlament és a Tanács úgy döntött, hogy a visszakövethetőségi rendszer a 2019-re, májusára kész kell, hogy legyen, tehát már 2013 óta tartott a megvalósíthatósági tanulmány, és az eh, arra az eredményre jutott, hogy ez az Európai Unióban működhet ez a rendszer, ez egy kicsit komplexebb, mint eh, a jegyzőkönyv többi aláírója esetében, mert nagyon sok a határon átnyúló kereskedelem az Európai Unióban, úgyhogy a határon átnyúló kereskedelem kérdését is föl kell vetnünk és a nemzetbalotosítási tanulmány első tanulmányát már lezártuk, a második tanulmány most indul. Ez a 15-ös cikkben a végrehajtási jogszabályokra vonatkozik. Ez a 2017-ig tart, a tagállamoknak ez két évet adna arra, hogy, hogy bevezetség végrehajtsák. A visszakövethetőségi rendszert amely 2012 májusára kell, hogy kész legyen. Ennyit tudok mondani a két 15-ös cikk és a jegyzőkönyv kapcsolatáról. Mivel most megkaptam a szót, ha megengedik, még egy megjegyzésem lenne. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az internetes kereskedelemmel mi a helyzet, hogy ez nem tekintjük -e ezt fontos forrásának, az, az illegális kereskedelem fontos forrásának, de hogy is nem, ez így van. Az internetes kereskedelem azonban a teljes eladás csak egy kis részét teszi ki. Egyes tagállamok már felléptek az internetes árusítással szemben. Két megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Az egyik a, természetesen az internetes kereskedelemre is utal, vagy ezt is lefedi a visszakövethetőségi rendszer, tehát semmilyen terméket nem lehet ezen rendszer nélkül árusítani, ez az internetre is vonatkozik, a másik dolog pedig a az irányelv szerint a tagállamok vagy megtiltják a, a határon átnyúló internetes kereskedelmet, vagy lehetővé teszi egy szigorú ellenőrzési rendszer bevezetését, amikor is az ellátónak vagy a szállítónak az célországban kell, hogy legyen egy irodája. Tehát a célország is tudja ellenőrizni azt, hogy az eladott termékek megfelelnek az irányelvnek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Króte úr is szeretne még hozzászólni. Igen, azt hiszem, hogy jó ez a végrehajtási vita a parlamentben, és jó, hogy szánunk erre időt és fáradtságot. Itt a keres, a kör, Környezetvédelmi Bizottság napirendjére vettük ezt a témát, ez nagyon fontos, hiszen a végrehajtás során a parlamentnek arra kell koncentrálnia, hogy hogy történik ez meg, hogy a valóságban milyen lépések következnek. Florence úr beszélt a, arról, arról a rendezvényről, amely a dohány e, e, irányelvel kapcsolatos e, témával került megrendezésre. Azt mondta, hogy ritkán élte ezt meg, bár a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban és mással kapcsolatban sokat dolgoztunk együtt, de ez, nagyon, ez a téma nagyon-nagyon nehéz volt. A lobby tevékenység miatt, az érintett cégek miatt, a lobby tevékenység részben kifejezetten átláthatatlan. Ami nagyon fontos volt, fontos itt számomra, az az internetes internetes kereskedelem egy új termék esetében, a likvidek esetében az e-cigaretta es, számára. Mi a helyzet ezen a területen? A szabályozás még mindig ilyen, ilyen szétfolyó, vagy történik-e valami a tagállamok tesznek-e valamit, végrehajtják-e az új jogszabályt, felkészültek-e erre a kérdésre, mert annak idején nagyon nagy viták voltak azzal kapcsolatban a parlamentben, hogy az elektro vagy az e-cigarettát hogyan kezeljük, és ennek a forgalmát hogyan tudjuk rendezett keretek közé szorítani. Tudjuk ugyanis, hogy nagyon sok likvid ugye Kínából érkezik, tehát ez a töltő ez Kínából érkezik, de hát nem tudom, hogy a kínai standardek, mondjuk elképzelésem róla, hogy megfelelnek-e az európai sztendernek, vagy nem. Ezzel kapcsolatban várom a válaszát, de erről, erre több időt kellene szánnunk, és az kollégáknak világosá tenni, hogy ez nem egy kis marginális rendezvény, amivel itt foglalkozunk, hanem a parlamenti munka fontos része megnézni azt, hogy a törvényeket, a jogszabályokat hogyan tartják, eh, hogyan hajtják végre, mert a legszebb jogszabályokat hozhatjuk, hogyha nem hajtják aztán végre. Köszönöm szépen, Rivázi asszony, is szeretne még egyszer hozzászólni, de szeretném elmondani, most már, hogy most már lejárt a hozzászólók ideje, most még megadom Rivázi asszonynak nagyon rövid időre, nagyon kis, egy rövid megjegyzésre, és aztán szeretném visszaadni a szót a bizottságnak az itt elhangzott kérdésekre reagálni. Köszönöm szépen, Rivázi asszony. Köszönöm, elnök úr. Milyen uh, szerepet játszik az Olaf? Ezt a kérdést tettem fel, és erre nem válaszolt senki. A másik a megállapodások esetében, amelyek a Philip morris és az Európai Bizottságot összekötik, több mint 90%-a visszajön a tagállami költségvetésekhez ennek a költséget, 9%-ot fedez az EU költségvetése. Hogyan használják fel ezt a költségvetést az illegális kereskedelmen, hiszen látjuk, hogy ez növekszik, és mi történik azokkal a pénzekkel, amit a tagállamoknak leúztunk? Thank you, and now we go back. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót az Európai Bizottságnak. Akkor szeretném megválaszolni a kérdéseket, és gyorsan az internetes értékesítéssel kapcsolatban kiegészíteném, amit Dominik kollégám mondott. Az internetes eladásokat eh, vonatkozik a jegyzőkönyv összes rendelkezése és így nagyon megnehezítjük a kereskedést, kereskedést az interneten, hiszen a track and trace, az a nyomon követés, az vonatkozik az internetes kereskedelemre is. Ezek nagyon hatékony eszközök szerintem. Az olasz szerepét illetően Young Robin kollégának fogom, meg, fogom megadni a szót mindest egy pillanat múl, múlva. Az, hogy 90% a tagállamoknak, majd 9% az EU költségvetéséből származik. Hát az a pénz, ami az Európai Unió költségvetésébe érkezik, az, az egy nagy zsákba kerül, és nem a mi feladatunk, hogy elosszuk. Nem engedték meg nekünk, és számos alkalommal el is ismételték a hatóságok, hogy nem rendelkezhetünk ezek felett a pénzek fölött, nem tudjuk pántlikázni őket nap végén persze a pénzügyminiszterhez kerül a tagállamokban is ez a pénz, és ő dönt róla, hogy mit akar csinálni. De ez a pénz bekerül a költségvetésbe. Tudom, hogy például Ausztria ennek a pénznek az egy részét a lefoglalásokhoz használt eszközökre fordította, de az Európai Bizottság igazából nem kényszerítheti a tagállamokat arra, hogy e- így vagy amúgy használják fel ezeket a pénzeket. Köszönöm, elnök úr, hogyha megengedi, hogy kiegészítsem, amit Austin mondott a tisztelt képviselők által kérdésekre. Én az Olafnál vagyok, ö, osztályvezető, kifejezetten a cigarettavámokkal foglalkozunk. Az illegális kereskedelme kapcsolatban egy sor intézkedést tudok felsorolni, amivel próbáltuk, próbáltuk ezt csökkenteni. 2013-ban a bizottság következtetései egy átfogó stratégiát határoztak meg, arra vonatkozólag, hogy mivel tudnánk a végére járni ennek a jelenségnek. A tagállamokkal szoros együttműködésben hajtottuk végre ezt a stratégiát, és néhány kulcs elemére hadd hívjam fel a figyelmet. Nyilván nagyon fontos számunkra a jegyzőkönyv ratifikálása. Erről már volt szó, ez a első számú prioritásunk a illegális kereskedelem elleni küzdelemben. De a nyomókövetési elem, ahogy ezt az előttem szól említette, szintén nagyon fontos számunkra is. De ezen túlmenően észleltük azt, hogy a végrehajtással kapcsolatban nagyon szigorúnak kell lennünk. Azt tapasztaltuk, hogy a lefoglalások aránya a tagállamokban csökkent, mégpedig nagy mértékben. Az elkobzások, amelyekre a cégek hívták fel a figyelmünket, csökkentek tehát a lefoglaló hatóságok a bizottságnak a következő adatokat küldték el. 2006-ban 16 millió cigarettát foglaltunk le a Philip Morris adatai szerint, ez 13 millióra csökkent tehát az elkobzott termékek száma 86%-kal csökkent. Új laboratóriumot is létrehoztunk a cigaretták független tesztelése érdekében, gyűjtjük a statisztikákat, és közös vámhatósági fellépéseket is szerveztünk a tagállamokban. Volt a balti térségben egy nagyon sikeres műveletünk, 13 millió cigarettát sikerült lefoglalni, de természetesen nagyon sajnáljuk azt, hogy a parlament éppen ebben a hónapban fogadott el egy ö, ö, intézkedést az OLAF intézkedéseivel kapcsolatban, de örülünk annak, hogy ö, meg akarják reformálni azt az eszközt, amit a vámhatóságok tudják, tudnak használni a csalás bejelentésére. Ennek a javaslatnak nagyon örülünk, hogy ezt elfogadták a tagállamok és a parlament is. Ez szerintünk a mi kezünkben is egy erősebb eszközt fog jelenteni az illegális dohánykereskedelem ellen. A Philip morris kapcsolatban több kérdést kaptunk, hogy mi fog történni. Ahogy helyesen mondták, a jelenlegi formájában ez a megállapodás következő júliusban lejár. Mit szeretnénk tenni? A tagállamokkal felvettük a kapcsolatot, és gyűjtjük az ő, ő tapasztalataikat, a megállapodással kapcsolatban, hiszen ők azok, akik a terepen tapasztalják ennek a következményeit. Értékelni fogjuk az innen szerzett információt, és nyilvánosságra hozzuk, amikor befejeződik ez a munka. És akkor ezután a bizottság remélhetőleg dönteni fog arról, hogy lépni kíván ennek a tanulmánynak az alapján. Természetesen most még nem folytatunk tárgyalásokat, és nyilván az egyik fontos elem, amit meg kell, hogy vizsgáljunk, ahogy nagyon jogosan elhangzott, a mai helyzet nagyon más a 10-12 évvel ezelőtti helyzethez képest. Most egy úton járunk, ami ehhez az egyezményhez fog vezetni. Természetesen az elmúlt lépéseinkről fogunk értékelést készíteni, és ezt benyújtjuk a parlamentnek. Thank you. Yeah, DJ Köszönöm szépen. Most a Fe igazgatóságnak adom meg a szót. Thank you very much. I think the, uh, Köszönöm. Azt hiszem, hogy a 20-as cikkről kaptam el az elektronikus cigarettákkal kapcsolatban egy kérdést, illetve hát feltettek egy ilyen kérdést, szeretnék erre válaszolni. Bizonyára mindannyian tudják, hogy a 20-as cikk az a parlament kezenyomát viseli. A parlament gondolata volt az, hogy ezeket a termékeket fogyasztói um, fogyasztási cikkeként szabályozzák. Akkor úgy győzték meg a bizottságot, hogy három alapelvet kövessünk. Az egyik az az, hogy a piacra dobott termékek jó minőségűek legyenek, amelyek a biztonsági előírásoknak megfelelnek. A másik alapelv az, hogy a fiataloknak, fiatalok számára ne legyenek ezek vonzóak, hanem a dohányosok számára legyenek csak vonzóak, tehát mi nem akarunk új dohányosokat képezni, úgymond az elektronikus cigarettákkal, akikből aztán később rendes kemény dohányosok lesznek. A harmadik dolog pedig, hogy az új termékekről több információra van szükség, mert új tudományos eredmények merülnek fel, az idők folyamán, tehát folyamatosan kísérjük figyelemmel ezt a piacot. Nagy örömmel mondhatom, hogy a tagállamokkal jó kapcsolatban vagyunk, és mindenki aktívan dolgozik az irányelv átültetésén. Megpróbálják a 20-as cikket is valóban szöveghűen alkalmazni, a határokon átnyúló internetes értékesítés esetén például elgondolkoztak, hogy ezt szabályozzák vagy betiltsák. Vannak olyan területek, ahol a tagállamok tovább is lépnek, hiszen az EU jogszabály nem adhat meg mindent. Tehát például a kiskorúak számára való értékesítés az tagállami kompetencia, és nagyon sok tagállam már elkezdte ezt szabályozni, illetve a füstmentes környezeteket szabályozni, illetve a nikotinmentes cigarettákkal is elkezdtek foglalkozni, amely nem, amelyek ugye nem tartoznak az eredeti EU-s irányelv hatáskörébe. Ami az elektronikus cigarettákat illeti, az újra tölthető cigarettákról most készül egy jelentés, eznek az egészségügyi kockázatairól, illetve előnyeiről. Olyan újra tölt, egy olyan egy újratöltési mechanizmust elemzünk, és értékelünk ki, és egy értesítő értesítési lehetőséget is, forma nyomtatványt is kidolgozunk. A termékek gyártói ennek segítségével fognak több információt eljutatni majd a bizottsághoz. Tehát a jó úton haladunk, azt hiszem, a végrehajtás az mindig így halad, de bármikor ezzel kapcsolatban kérdésük van, csak tegyék fel, és szívesen válaszolunk erre. Ha önöket már most is foglalkoztatja a végrehajtás, akkor látogassanak el a weboldalunkra. A végrehajtási terv már fent van a weboldalon minden olyan intézkedésre, amelyet 2016 májusa előtt végre kell hajtani. Például a címkézés terén még az ütemezés előtt is járunk, tehát az ágazat 2016 májusáig bőven tud alkalmazkodni és átállítani a gyártási eljárásait, hogy az új csomagolási szabályoknak megfeleljenek. Szerintünk az elkövetkezendő két héten belül ez már meg fog jönni ez az új szabályozás, úgyhogy 7-8 hónapjuk bőven lesz arra, hogy felkészüljenek 2016 májusáig. Köszönöm szépen. Köszönöm. To add something. Roland úr hozzá kíván szólni? Nem, köszönöm szépen, elnök úr. Akkor megköszönöm a, az OLAF és az egészségügyi főigazgatóság képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk, és beszámoltak a jegyzőkönyvvel kapcsolatos tudnivalókról ugye, amely a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szól. Hát ez egy hatalmas lélegzetű téma, és tudom, hogy nem ez az első és nem is az utolsó alkalom, hogy erről beszélünk, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más bizottságban is zajlik ezzel kapcsolatban a munka. Köszönöm szépen tehát, hogy részt vettek a bizottsági ülésünk ezen részén, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Visszaadom Lavia úrnak az elnökletet. Okay, we can uh, continue. The next item is... Nos, folytassuk. A következő napi rendi pontunk a vízügyi jogszabályok tekintetében az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségek egy EPRS jelentés készült, és um, itt is van az EPRS a teremben, tehát az Európai Parlament Kutatási Szolgálata, és Giordanati úrnak megadom az LPRS képviseletében a sző, szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jordan úr vagyok, én vagyok a hatástanulmányért felelős igazgató, és ez az első alkalom, hogy az MV önökhöz szólhatok. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sok szakbizottságban jártunk már, az MV-ben még nem jártunk, ez az első alkalom. Az ETRS célja, fő célja az, hogy a szakbizottságokat támogassuk, mindenféle információval, különösképpen a hatástanulmányok elkészítéséhez, az ex és expost hatástanulmányoknál és egyéb tájékoztatást nyújtsunk. Ehhez a legfontosabb eszköz a kvantifikáció, amelyet felhasználunk, kutatási projektjeink zajlanak arról, hogy mibe kerül az, hogyha nincsenek európai szintű cselekvések, és hogy mennyit ér az európai hozzáadott érték, gazdasági előnyként elemezzük ezt, és így gyakorlatilag érveket szolgáltatunk, amelyek az európai parlamenti álláspontot alátámasztják. 1,6 trillió eurót lehetne nyerni a jelen esetben akkor, hogyha lenne európai szintű cselekvés ebben a témában. Ez egy nagyon érdekes tény egyébként. Minél több kutatást folytatunk, annál nagyobb előnyöket tárunk fel. A mai projekt tehát, amit az EMI Bizottságnak készítettünk, már korábban elindult, az előző ciklusban kaptuk meg a kérelmet, ex post, de előretekintő elemzés is tulajdonképpen, és egy határozatból származik, ahol, amelynek Zéber úr volt az előadója. Leültünk az előző parlamenti ciklusban a koordinátorokkal, és Zéber úr akkor azt kérte, hogy vizsgáljuk meg részletesebben ezt a kérdést, illetve a végrehajtási szempontokat. Nyilvánvaló, hogy a jelentésünk a természetéből fakadóan, is, ugye mivel hatástanulmányt készítettünk, költséghatékonysági elemzést végeztünk, tehát ilyen szerkezetű figyelembe vettük azt, hogy mibe kerül a végrehajtás, mindenfajta adminisztrációs terhet és egyebeket, valamint azt, hogy éves szinten mi az előnye ezeknek az intézkedéseknek, és arra jutottunk, hogy minimálisan 2,8 milliárd euróról van szó. Éppen a nyár előtt tettük közzé a, az anyagunkat, és kérem elnök úr, hogy engedjék majd meg, hogy azok a szakértők, akik az anyag nagy részét írták, hadd mutassák be ezeket a következtetéseket. Készítettünk még egy rövid négy perces videót is, amely összefoglalja magát a jelentést. Voltak technikai nehézségeink, szerettünk volna angol nyelvű feliratot. Hozzá lehet majd adni a, ehhez a francia és a német nyelvet is, reméljük, hogy érthető, négy percnél nem hosszabb az egész, és hogyha utána kérhetném elnök úr, hogy adja meg a szót a szakértőknek konkrétan, mert ők akkor bemutatnák a területeket, nagyon hálásak leszünk. Köszönöm szépen, és természetesen kérdésekre is szívesen válaszolunk. Köszönöm, mondja az elnök, akkor kezdhetjük a videóval, és utána persze megadjuk a szót az anyag előadóinak vagy elkészítőinek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 átadom a jelentés alkotóinak a szót. Stefan Csoer és Rob Williams következik. Parancsoljanak, uraim! Köszönöm szépen, elnök úr, Rob Williams vagyok. Nagyon rövid előadást készítettünk, egy kis prezentációt arról, hogy milyen kérdé- kérést kaptunk Mit vizsgáljunk meg? Összefoglalom a fő témákat, miután beszámoltam a megközelítésünkről, kicsit szólok a videóról, és aztán pedig Stefan befejezi majd azzal, hogy a kutatási eredményekről beszámol. Nos, röviden tehát, mire is kértek fel bennünket? Ahogy Joe is mondta, előre és hátra is úgymond tekingettünk, tehát ex post és jövőbe mutató is. Egyrészt megnéztük, hogy az eddigi vízügyi jogszabályokat hogyan hajtják végre, és az előretekintő rész pedig az, hogy a költségeket és hasznokat néztük a végrehajtás hiányosságaiból fakadóan. Az időnk legnagyobb részét inkább az ex post elemzésre fordítottuk, nyilván mert több adat áll rendelkezésre, és persze sokkal intenzívebb is a munkának ez a része. Nos, tehát nagyon röviden, hogy hogyan is végeztük ezt a munkát. A szakirodalom vizsgálatát végeztük el, az Európai Bizottság rengeteg ilyenfajta anyaggal rendelkezett, politikatudományok, értékelések, hatástanulmányok, és így tovább, meg nyilván a jogszabályok is, aztán tagállami szintű tanulmányok a végrehajtásról, és egyéb lépésekről, de egyébként megnéztük a civil szervezetek, illetve egyetemek, akadémiai anyagait is, tehát minden információt összegyűjtöttünk, amit csak találni tudtunk. Először is a koncepcionális szinttel kezdtük, a vízciklus, körforgási ciklust vizsgáltuk, azért tettük ezt, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a jogszabályok vajon lefedik-e ennek a ciklusnak, a körforgásnak valamennyi részét. Vagy pedig van, -e, van itt olyan elem, amire speciális külön figyelmet kell fordítanunk. Végigmentünk az összes irányelven, megnéztük, hogy mi volt az irányelv eredeti célkitűzés, és sikerelte azt elérni. A bizottsági értékeléseket is elolvastuk, és természetesen más véleményeket is megnéztünk az irányelvek végrehajtásáról. Fontos volt, hogy összehasonlítsuk a saját eredményeinket a bizottsági dokumentummal, a 2012-es blueprintre gondolok. Mit jelent ez? A 2000-es vízügyi keretirányelv után a bizottság 2012-ben úgy gondolta, hogy bölcs lenne ezt felülvizsgálni, illetve a végrehajtást megvizsgálni. És esetleg picit alakítani a tevékenységen, hogy a célkitűzéseket el lehessen érni, ahogy a videófilmből is láttuk, nem sikerült minden területen az eredeti célkitűzéseket elérni, sőt, Öt fő területet határoztunk meg, vagy öt eset tanulmányt készítettünk, mondhatom így is. Olyan területeket választottunk, ahol valószínűleg, tehát arra gyanakodtunk, hogy valószínűleg hiányosságok vannak a végrehajtásban, és ez problémákhoz vezethet. Tehát nagyon egyszerű kis összefoglalása ez itt mindennek. A vízügyi keretirányelvet ugye 2000-ben kellett végrehajtani, ez a vízügyi szabályozás jellegét megváltoztatta. Ugye túl léptünk azzal, hogy az emberi interakció a vízkörforgásában hova vezet. Gyakorlatilag a folyómeder megközelítést alkalmaztuk. Ugye a folyók azok több országon keresztül haladnak, tehát a folyómedret inkább egészként érdemes érdemes kezelni, és nem csak azt a részét vizsgálni, amely egy-egy adott tagállami, azt a szakaszt, amely egy-egy adott tagállamra esik. Fontos, hogy a víz státuszát, állapotát vizsgáljuk, hogy a videóban is hallottuk, 2015-re az volt a cél, hogy a jó állapotra, kategóriára jusson el az összes európai tagállam, tehát a vizek jó állapotúak legyenek. Mit jelent ez? Először is a szennyező anyagok jelenléte, ipari vegyszerek, rovarírtószerek, és így tovább, vagy erőművekből származó hulladék, egyebek, aztán a mennyiség, hogy mekkora egy folyó maximális hozama, minimális hozama, és így tovább, illetve hogy iható-e a víz, vagy más felhasználásra alkalmas-e vagy sem. És a legutolsó rész, amit morfológiának is hívunk, ez maga az ártér alakulása, a folyók összekapcsolódása, az, hogy mindezt a gátak és egyebek hogyan befolyásolják. Az itt látható kis diagram mutatja, hogy mely irányelveket vettük figyelembe. Ha, bal old ha legalul jobb oldalon egy picit közelebbről megnézzük ezt, akkor lehet látni, hogy mennyiséget, minőséget és a területeket is néztük de lehet látni, hogy a, a víz minőségét érintette a legtöbb, legtöbb irányelv, amit vizsgáltunk. Nyilván a irányelv az mind a három aspektussal foglalkozik. Azt hiszem, nagyon-nagyon röviden így el tudtam mondani, hogy milyen főbb témákkal foglalkoztunk, és akkor most Stefan fogja az érdekes eredményeket ismertetni önökkel, amelyekre a kutatás közben derült fény. Köszönöm szépen, hogy bevezettél. Hadd mondjam el most tehát, hogy milyen eredményekre jutottunk. Hát nagyon sok minden történt az elmúlt 40 évben, már hosszúra nyúlik vissza a jogalkotás ezen a területen. Jelentős előrehaladást is mutat egyébként bizonyos szempontokból ez a jogalkotás. Azt hiszem, amit itt látunk, amely egyébként a vízügyi keretirányelvben csúcsosodott ki, abból származik, hogy az emberi egészséget, az ökoszisztémát kívánjuk védeni. Átlátható és átfogó követelmények vannak jelentéstételre vonatkozóan is, illetve az a cél, ugye, hogy EU-s és nemzeti szinten is teljesítsük a célkitűzéseket. Az elején nagyon látható volt, és világos volt a konkrét eredmények elérése. A 80-as, 90-es években a szennyezés szintje komolyan jelentősen csökkent, de később aztán lassult ez a lendület, és ez kiderült a vízügyi keretirányelv értékeléséből, amikor ezeket a státus értékeléseket is elvégezték miért van ez? A vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek eredményeképpen most már másképpen tekintünk a vízben um, mm, létező ökoszisztémákra. Ugye a múltban azt gondoltuk, hogy javítottunk egy adott helyzeten, most kiderül ugyanerről az esetről, hogy tulajdonképpen még van tennivalónk. Az EU-s vizeknek csak 50%-a teljesíti most a célkitűzés, tehát hogy jó státuszban legyen, jó állapotban, tehát vegyileg is, kvantitatíve és ökológiai szempontból is. A mennyiségi szennyezés az még mindig nagyon magas, és veszélyezteti a flora és fauna sokszínűségét. Egyelőre minél többet vizsgálódunk, ugye nyilván annál több vegyszer, illetve különböző anyagok koktélja az, amire rábukkanunk. Nehéz sokszor értelmezni ezt pontosan, nehéz kideríteni, hogy a vegyi anyagok együttes jelenléte hogy hat mondjuk egy ökoszisztémára. A szennyezés szintje csökken, de a, a folyam áramlási feltételei nem stabilizálódtak. Nincs elég árterület, és ezért nem tudnak működőképes vízi ökoszisztémák létrejönni az EU területén. A tagállamok igyekeznek intézkedéseket életbe léptetni, hogy kezeljék ezeket az ügyeket, de egyelőre sokszor előfordul, hogy ezek nem költséghatékonyak, vagy nem eredményesek, úgyhogy oda jutottunk, hogy attól függően, hogy hogy látunk valamit, hogy vizsgálunk valamit, mondhatjuk, hogy vagy tele, félig tele a pohár, vagy félig üres azt megerősíthetem, hogy a bizottság értékelése, amit ugye a 2012-es blueprintben tettek közé, eléggé robusztus és eléggé átfogóan felsorolt a kihívásokat. Mi ebben az értékelésben nem találtunk jelentősebb hiányosságot. Nézzük most meg az egyes elemeket. Rob ugye említette a víz minőséget, mennyiséget, illetve a morfológiai aspektusokat. Kérdés, hogy hogyan állunk a politikák, illetve tudomány szempontjából, végrehajtás szempontjából. Vízminőséggel kezdek. Sikeres a politika elméletben. Arról a megközelítésről van szó, hogy környezetvédelmi minőségi normákat, illetve kibocsátás ellenőrzést fogjuk össze EU-s vagy nemzeti szinten. Azonban van itt egyensúlytalanság, kb. olyan 50 környezetvédelmi standardról van szó, amit láthatunk, mióta a vízügyi keret irányelv életbe lépett, tehát ezek megjelentek, viszont a másik oldalon nem történt semmi, tehát még a, a régi szennyvíz irányelv és nagyon régi jogszabályok álltak csak rendelkezésünkre, ezek egyáltalán nem voltak hatékonyak, nem sikerült a szennyezés szintjét lejjebb szorítani. És persze nyilván az újonnan megjelent szennyezőanyagokkal sem tudunk mit kezdeni. Gondolok itt például a bizonyos gyógyszermaradványokra, gyógyszergyártási maradványokra, vagy a mikroműanyagokra, vagy az endokrin disruptorokra és így tovább. Ezekkel kapcsolatban nincsen ilyen vonatkozó szabályozás. A blueprint az információhiányra is összpontosított, viszont nem foglalkozott azzal, hogy az EU szintű végrehajtási hiányosságokkal mit lehetne kezdeni annak érdekében, hogy kiegyensúlyozza a helyzetet. A vízminőség azt hiszem minden um, folyómeder esetében komoly kihívás, vannak itt minimum előírások, tehát hogy kotrás és egyebek engedélyezése hogyan működik, de nem hajtottak még végre mindent, vagy nem használtak még ki mindent, tehát még a végrehajtás nagyon csak várat magára, Európában is nagyon sok van még, és valószínűleg a vízfogyasztásra is ugyanez igaz, hogy nincs elég ösztönző a vízfogyasztás csökkentésére hasznos lenne az európai energiaforrás hatékonysági stratégiához kapcsolni ezt, illetve EU szintű célokat és eszközöket meghatározni, hogy egy kicsit pontosítsuk a helyzetet. A blueprint rávilágított a mennyiségi szempontokra is, és végrehajtási útmutatók használatát emelte ki, de úgy találtuk, hogy ezeknek a hatékonysága nem bizonyított. Nagyon sok útmutató van, amely az irányel végrehajtását szolgálja, segíti, de hát ezeket önkéntes alapon használják az érintettek, úgyhogy nem nagyon mérhető, hogy mennyiben segítené mindez a jó gyakorlat alkalmazását, megvalósítását. A morfológiai aspektusok a vízügyi keretirányelvnek a harmadik részét képezik, és itt még kevesebb az előírás ebben az irányelvben. Leginkább általánosan ö, érvényes szabályok vannak, az árazási eszközök felhasználása annak érdekében, hogy a vízügyi szolgáltatások, gátak, egyebek ö, nem ö, másokra terhelődnek, tehát hogy azok fizetnek ezek használatáért, akik valóban használják őket. Ö, még egyelőre nincs költséghatékony stratégia minden esetben. A politikák jobb integrálására láttunk lehetőséget, tehát mondom még egyszer, hogy az erőforrás hatékonysági stratégia itt egy példa, meg lehetne a végrehajtási eszközöket erősíteni, mobilizálni egy kis, mozgosítani egy kis finanszírozást, például az árterületek helyreállítására vonatkozóan nagyon sok, nagyon nagy forrásra lenne itt szükség. A blueprintben a morfológiai elemek kevésbé jelentősek, a zöld infrastruktúrára összpontosítanak, a befektetésekre, nagyon helyesen kiemelik az árterületekről az áradásról szóló irányelve kapcsolatos összefüggéseket, illetve nyilván a közös agrárpolitikával való összefüggéseket. A végrehajtása kapcsolatban néhány eredményről még gyorsan beszámolnék, nem teljes, a végrehajtás, az intézkedések költséghatékonysága pedig, amelyeket ugye a tagállamok hoztak, nem mindig világos. Feltételezhetjük, hogy nehéz, tehát ilyen alapon egyáltalán valami fajta finanszírozást mozgósítani az ilyen nagyobb helyreállítási infrastruktúrális projektekre. A folyómedermenedzsment tervek és más politikák közötti kapcsolat, például mezőgazdasági és árvízmenedzsment, nincs meg a megfelelő kapcsolat, és az EU szintű, e- EU szintű eszközök alkalmazásában is vannak hiányosságok, már mint a szennyezőanyag kibocsátás korlátozására gondolok, és hát nem kapcsolódnak össze a vízügyi politikák még eléggé az energia és mezőgazdasági politikákkal. Ha előre tekintünk a jövőbe, akkor mit mondhatok? Megnéztük, megvizsgáltuk azokat a témákat, amelyekről már beszéltünk, tehát intézkedések, a szennyvíz felhasználása, a gazdasági intézkedések, gyógyszeripari maradványok, és így tovább. És megpróbáltuk áttekinteni, hogy milyen területeken lehetne még EU szintű cselekvést bevezetni, ami ígéretes eredményekkel kecsegtetne az egyik a vízfelhasználás és energiafelhasználás csökkentése, ökodizájn normák meghatározására, például zuhanyfejek és takarékos csapok, ezt pedig a vízfogyasztás mérése segíteni, egészíteni ki. Ugyanis így mérni lehetne a, az ökoszisztémában áramló, megforduló víz mennyiségét. Aztán az Európai Uniós koordinációra szükség van, ezt láttuk az árterületek helyreállításához, hogy a morfológiai vízügyi célkitűzéseket sikerüljön teljesíteni. Mit jelent ez? Először is a fölösleges infrastruktúrát, gátakat, egyebeket meg lehet, le lehetne bontani, megszüntetni. Előfordul, hogy ezeknek a fenntartási költsége magasabb, többe kerül, mint amilyen előnyt hoznak, és több százezer ilyen infrastruktúrális elem van az Európai Unió területén, amelyektől meg lehetne szabadulni. Az árterületek helyreállításában a projekteket jobban kellene menedzselni. Nagyon sok projekt elbukik azért, mert a lakosság ellenzi, illetve bizonyos érdekcsoportok ellenállásán buknak el ezek, tehát jobb kormányzás, jobb irányításra lenne szükség. Végül pedig a finanszírozás mozgósítása a, itt a strukturális alapokra, kohéziós finanszírozásra gondolok, ez hasznos lenne az árterületeknél, a helyreállításnál. Végül pedig a szennyezőanyagok kibocsátásánál szükség lenne EU-s szabályokra, tehát például a mikroméretű szennyezőanyagok esetében, mint a gyógyszermaradványok, és így tovább fel kellene, felül kellene értékelni, vizsgálni azt a megközelítést, amelyet a vízügyi keretirányel vezetett be a politikák integrációjáról, integrációjáról már beszéltünk nemzeti és EU szinten, de ezt nagyon-nagyon részletesen ebben a tanulmányban nem vizsgáltuk. Nos, a költséghaszon elem, elemzés. Tehát ezeknek az intézkedéseknek mekkora a haszna, és mennyibe kerülnek. Először is azzal azért legyünk tisztában, hogy a jelenleg elérhető adatokra alapoztuk a munkánkat, tehát ez inkább egyfajta illusztráció, mint sem tényszerű felmérés. Nagyon nehéz egy ilyet elvégezni. A költségek esetében is, ugye ha megnézzük a termékeket, az áttervezést és így tovább, akkor láthatjuk, hogy ilyen esetben nagyon nehéz adatot gyűjteni, sokszor nincsenek elérhető információk. Hol a legegyszerűbb a költséghaszon elemzést végrehajtani a víz és az energia felhasználás csökkentése terén. Itt, ha minimál követelményeket fel, meghatároznának a vízcsapok és a zuhanyfejek esetében, illetve a vízórákat szélesebb körben használnák, már sokat érnénk el, 2,6 milliárd eurót lehetne megtakarítani évente. Tehát az a háztartások vízszámláján is megmutatkozna, illetve az energiaszámlában. És ez 1,2 milliárd eurót jelent újabb megtakarításban, ami megint csak a háztartásoknak is megtakarítás. A második dolog, hogy legyen álterületek helyreállítását célzó európai támogatás. A jelenleg az EU-s jelenlegi potenciált erre vonatkozóan három tagállamban vizsgáltuk, ez egyébként egyelőre csak találgatás, 8,8 1,6 millió hektárról van itt szó, mint földterület, amely elérhetővé válna. Ennek vannak előnyei, nyilván a működő ökoszisztéma az nagyon sokat segít, tehát működnének az árterületek, és az árvizek okozta kárt lehetne csökkenteni, itt tartani a vizet az árterületen, és így nem esne kár, esetleg a lakóingatlanokban, egyebekben a, az idegenforgalom, rekreáció, szennyvízkezelés és még más területeket is említhetnék, amelyek mind-mind érintettek. És évente 3,39 millió, milliárd eurót lehetne megtakarítani 2030-ig. A befektetési költségek 2030-ig, tehát mondjuk ez nem 30 év, hanem 2030-ig 362 milliárd eurót tesznek ki, ez a földek felvásárlása, illetve az infrastruktúrális munka, ugye, hogy a gátakat, felesleges gátakat lebontsák. Aztán az árak magasabb a magasabb árak, magasabb költségek a fogyasztás csökkentéséhez és hatékonyabb vállásához vezetnek, úgyhogy ne felejtsük ezt el, de azt se felejtsük el, hogyha csökken a vízfogyasztás, akkor az rövid távon az ár emelkedéséhez vezet, tehát rövid távon nem fogják élvezni a fogyasztók a fogyasztás csökkenésének előnyeit, ez a hálózat jellegéből adódóik, adódik, tehát néhol esetleg ezt az infrastruktúrát is át lehetne tervezni, ezt észben kell tartani. Tehát, hogy a kérdés az az, hogy ez mikor is történhetne meg. Jelenleg egyébként pont alkalmas lenne a strukturális felújítás is, esedékes lenne, mert öregszik a vízügyi infrastruktúra egész Európában. Itt a képen egyébként a Duna, Dunával kapcsolatos potenciális lehetőségeket mutattuk be. Itt nagyon hosszú folyómederről van szó, amely több tagállamon keresztül halad, és megpróbáltuk a Duna és mellékfolyói esetében felmérni. 1,8 millió hektár terület lenne elérhető az árterületek helyreállításához. Belgium és Franciaország esetében, amit már említettem, 8,8 millió hektár, tehát 2%-a a felhasznált földterületeknek. A legutolsó esettanulmány pedig a, a szennyezőanyagok kibocsátásának az ellenőrzése, illetve ennek a megerősítése, a mikro szennyezőanyagok, Tehát például elkerüljük azt, hogy bekerüljenek a városi szennyvízhálózatokba a gyógyszeripari maradványok. Ezek az intézkedések 9 milliárd eurót tudnának nekünk megtakarítani évente, mert az európai szennyvizeket nem kellene ezekre, ezekkel a maradványokkal is számolva tisztítani. Persze azért még azt is fel kell mérni, hogy a gyógyszerek visszavétele esetleg mennyit hozhat a gyógyszercégeknek, vagy az, hogy környezetvédelemileg kevésbé káros gyógyszerek kidolgozása mibe kerül a gyógyszeriparnak. Ezzel kapcsolatban ugyanis még nincsenek adatok. Úgyhogy végkövetkeztetésként azt mondhatnám, hogy a kihívásokat, amelyekre a Blueprint fényt derített 2012-ben, felsoroltuk, viszont a rendelkezésre álló megoldási lehetőségeket egy kicsit átírtuk, írtuk, úgymond, most más a kép, a szennyezőanyagok kibocsátását lehetne egy picit jobban ellenőrizni, többet lehetne tenni a víz megtakarításáért, minimál követelményekkel a belső piacon, ha bevezetnének ilyen előírásokat, és az EU léphetne a az árterületek helyreállítását ösztönzően is, és így lehetne javítani a költséghatékonyságot és az EU-s vízzel kapcsolatos célkitűzéseket elérni. Amit bemutattunk önöknek, ez tényleg csak az eredmények legfelső szintje, a tanulmányhoz rengeteg melléklet tartozik, amely az egyes vízügyi politikákat elemzi, itt vannak a factsheetek, és ösztönöznék mindenkit arra, hogy tekintse át a részletes tanulmányt. Köszönöm. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Most akkor kezdjük a vitát. A szakbizottság tagjainak adjuk meg a szót. Először Matthias Gróte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Ez a vízügyi keret irányelv, ez már 2000-ben beindult, és én ezt nagyon támogatom azt hiszem, hogy a vizeket mindenképpen, a vizek állapotát javítani kell. A 2000-ben megállapított céltól még nagyon messze vagyunk, de itt megint csak ugye a végrehajtásnak a tagállamokban kell megtörténnie. Nagyon hálás vagyok az Európai Bizottságnak, mert a bizottság nem azt követelte egyszerűen, hogy, hogy a törvényt vagy a jogszabályt gondolkodás nélkül végrehajtsák, hanem a folyamatokat irányította. Úgy hallom, hogy egy cégnél a szerződés szegési eljárás fenyegetett, és ezért nagyon gyorsan módosítani kellett a végrehajtáson. Még soha nem láttam olyat, hogy helyhatóság, hogy egy helyi politikusokat rendőri kíséretel kellett az ülésre küldeni és megvédeni. A vízügyi irányelv végrehajtására volt szó, úgyhogy nagyon fontos, hogy ne, a, ne csak a víz jogszabályalkotásra koncentráljunk, a Natura 2000, a madárvédelem ehhez még hozzájárul, aztán ami a települések illetékességeit illeti, itt is nagy problémák merülnek fel. Vannak olyan települések, ahol egy négyzetkilométer, vagy egy négyzetméteren sem, egy négyzetméteren sem tudnak tervezni. Nem, nincsen ez ráhatásuk erre most már, mert a Natura 2000 és a vízügyi irányelv mindent lefed. Ezt ne felejtsük el. Hadd, hadd mondja köszönetet az Európai Bizottságnak, hogy ilyen érzékenyen reagált erre a kérdésre. Az Európai Bizottság érte el, hogy előrelépésre kerüljön sor. Nagyon okos fellépés volt ez, és egyik oldalon az ipar, a másik oldalon a gazdák együttműködésének köszönhetően előrelépésre került sor. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes helyzet. Én azt szeretném, hogyha ez Európában nem történne meg még egyszer, hogy a helyi politikusoknak rendőri védelmet kell biztosítani ahhoz, hogy európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását biztosítsák. Elnök? Köszönöm szépen. Hawkin asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Kiváló ez a beszámoló. Matthiasnak azt mondanám, hogy ha ahol jók a jogszabályok, meg kell, föl kell tennünk a kérdést az Európai Bizottságnak, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyá tenni. 15 évig dolgoztunk ezzel. Tudom, tudom. Az Európai Bizottságtól várom a választ. Az Európai Bizottság a felelős az európai jogszabályokért. Ne, néz, ne nézem már ilyen ö, meglepette, persze a tagállamok, persze a tagállamok, de hogyha nem ö, teszik meg a szükséges lépéseket, akkor pontosan erről van szó, Pontosan erről volt szó a jelentésben is. Én amióta itt vagyok a parlamentben, már a harmadik törvényezési ciklus óta, azóta ez téma. Említettük eh, azt egy nyilatkozatban, hogy minden veszélyes anyagtól meg kell szabadulni 25 éven belül. Most a 2015-ös eh, vízügyi keretirányelv ez egy kicsit szerényebb volt, jó ökológiai státuszt írtak elő a vizekre. Potocsnik és az előző biztos is azt mondták, hogy ez nem hajtották ezt még végre, ezt többször is hallottuk. És aztán látjuk ebben a jelentésben, hogy még mindig nem hajtották végre, itt vannak a vegyi anyagok, most eddig a Dániáról szép dolgokat mondtak, de most a mezőgazdasági minisztériumot lenyelte, a, mező, a köz, környezetvédelmi minisztériumot lenyelte a mezőgazdasági minisztérium Dániában. Amíg az Európai Bizottság abszolút passzív, addig ezt megúszszák. Úgy szeretném, hogyha az Európai Bizottság elmondaná nekünk, hogy ugye itt kiváló ajánlások vannak, nem fogom ezt most felolvasni, mert nyilván önök is elolvasták, és ez a teljes ügyet lefedi. Gondolom, hogy igyekeznek megválaszolni ezeket a kérdéseket, bár nem igazán sikerült ez mindig. Biztos vagyok benne, hogy hogy azt fogja mondani, hogy az új bizottság mindenképpen végre akarja hajtani azt, ami ebben a jelentésben szerepel. Teljesen világos a státusz, világos az eredmények, és világosak az ajánlások. Egyesével menjünk ezen végig. Az Európai Bizottságnak mi a szándéka, hogyan kíván minket egy hónap alatt olyan helyzetbe hozni, hogy úgy tekintessünk erre, hogy elvégeztük a feladatot. De mondjuk, ne csak egy hónapuk legyen, adok önöknek egy évet. No áram a választ, biztos vagyok benne, hogy Mátyás Gróte és szeretne jó válaszokat kapni a bizottságtól. Gondolom ön is megkönnyebbülne. Thank you very much. And now Miss Müller. Köszönöm szépen, Müller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért, egy kicsit későn értem ide, úgyhogy még egy kicsit pontosabban, részletekben menően meg kell vizsgálnom, el kell olvasnom, de természetesen nem rejtem véka alá azt, hogy Németországban a gazdák, hogy gazdaként a vízügyi keretirányelv megvalósításával kapcsolatban hát problémáim vannak. Németországban legalábbis ez így van, tudom, hogy a tagállamokban különböző megvalósítások és különböző ellenőrzések vannak. Fel, számomra felmerül a kérdés, hogy az Európai Bizottság mit csinál ezzel, az, ezzel a tanulmányjal, mi vár ránk, és ezt a pénzt hogyan fogják rendelkezésre állítani. Önök említették itt az, hogy a Duna árterében árvíz poldereket hoznak létre. Ismerem ezt a vitát a gazda, mezőgazdaság területén folyik ez a vita, a gazdákkal együtt akarnak működni, és arról akarják meggyőzni őket, hogy a tulajdonukat adják át az államnak, ki fogja ezt finanszírozni? Általánosságban az a helyzet, hogy nagyon különböző mért, különbözően lehet értékelni a mérő állomásokat is a különböző tagállamokban, és a különböző kritériumok nem összehasonlíthatók egymással. Úgyhogy azt szerettem volna tudni önöktől, hogy az összes tagállamban figyelembe veszik-e azt, hogy egyenlő, egyforma eh, sztendereket kell biztosítani, vagy a tagállami adatokat veszik alapul. Köszönöm szépen. Hajlá Köszönöm szépen, elnök eh, úr, és köszönöm szépen a kutatóknak, hogy megosztották velünk ezt a jelentést. Egy problémám van, ez a vízmérés kötelező érvényű használása. Hogyan alkalmazzák a tagállamok a víz irányelvet nálunk nagyon progresszív a vízhasználat árazása, progresszív adózással csináljuk ezt meg. Önök beszéltek itt a megtakarításokról, a háztatások esetében, de aztán itt vannak a magasabb árak, amelyel arra hallják ösztönözni az embereket, hogy kevesebb vizet használjanak, hogyan lehet az ösztönzőket kihasználni, és ahelyett, hogy büntetnénk az embereket, inkább az oktatásra kellene koncentrálni. Úgyhogy én én a vízmegtakarítási készülékeket én támogatom, de, tám, de támogatom azt is, hogy hogyan lehetne jobban tájékoztatni a családokat, háztartásokat a víz használat visszafogásáról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a bizottságnak. Pavel Miszika van itt. És Kérem, tájékoztassanak bennünket az Európai Bizottság reakciójáról. Good evening to everybody, and thank you for the floor. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Pavel Osziga vagyok, a Környezetvédelmi Főigazgatóság egyik osztályvezetője, és szeretném kifejezni a hálámat, hogy megszületett ez a nagyon érdekes tanulmány. Különösen az ex post értékelés megy ugyanabba az irányba, mint amerre az Európai Bizottság véleménye mutat. Nem sokára egy végrehajtási jelentést fogunk benyújtani az Európai Tanácsnak és Parlamentnek, illetve márciusban tettük ezt meg, ugyanak ilyen jellegű problémákat elemeztünk benne, ajánlásokat fogalmaztunk meg a tagállamok részére, és az eredményeink nagyon hatá, hasonlóak voltak az eljelentésben megfogalmazottakhoz. Ami az ex ante értékelést illeti a lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban, örömmel látom, hogy a tanulmány azokra a területekre fókuszált, amelyekben az Európai Bizottság kezdeményezéseket dolgoz ki, például a vízfelhasználás, aztán a gyógyszerek a környezetbe, környezetbe jutásával kapcsolatos problémák, a címkézési eszközök, ezek mind olyan munkálatok, amelyek folyamatban vannak, és ez a jelentés, a benne foglalt adatok nagyon értékes információt fognak nekünk is nyújtani a hatástanulmányokhoz. Még két területre térnék ki. Az átképzési mechanizmus, illetve az árterületekre vonatkozó megközelítés úgy gondoljuk, hogy ezt nagyon jól integráltuk már a vízkeret irányelvbe és az árvizekről szóló irányelvbe. Ugyanakkor azt várjuk a tagállamoktól, hogy a végrehajtásban jeleskedjenek. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a jelentésnek a időzítése nagyon jó, hiszen most zárul le az első végrehajtási ciklus, ugyanis a vízkeret irányelvet 6 éves ciklusokban hajtjuk végre, most zárul le az első, és kezdődik a második ciklus. Tehát a tagállamok most dolgozzák ki a második folyómeder cselekvési terveiket, és ez a jelentés hozzájárulhat ehhez a folyamathoz is, csak úgy, mint más jelentések és értékelések. Remélhetőleg segíteni fog a tagállamoknak abban, hogy felfedezzék, hogy mik a problémák, és ezeket kezelni tudják. Úgy gondoljuk, hogy a vízkeret irányára felülvizsgálatához is hasznos lesz ez, amit egyébként 2019-ben fogunk végrehajtani, de már az első lépéseit mostanában kezdjük meg. Az Európai Bizottság a második folyómeder menedzsment terveket fogja értékelni 2016-ban, és ezt más értékelési folyamatok követik a vonatkozó szakpolitikákkal kapcsolatban, például a regionális fejlesztési politikák, mezőgazdasági politikák végrehajtása területén, valamint meg fogunk kezdeni egy másik gazdasági elemző tanulmányt is, ami a víz gazdasági értékéről és a víz szolgáltatás európai gazdaságra gyakorolt hatásáról szól, valamint az európai vízpolitikák pozitív hatása és a végre nem hajtásának a költségei. Ezen munkánkhoz is fel tudjuk használni ezt a tanulmányt. A hatás tanulmányal foglalkozó ö, egységnek tudunk részletesebb adatokat szolgáltatni, hogyha szeretnék, de ez egy apróság. Elviekben nagyon érdekes ez a, jelent, ez a jelentés, és az ajánlások is értékesek. Szerintem érdemes lenne az ajánlások tekintetében különbséget tenni az európai intézmények felé meghatározottak között, amelyeket európai szinten kell végrehajtani, illetve a tagállamok felé megfogalmazott ajánlások között, hiszen a legtöbb ajánlás, amit itt látok, az itt tagállamokra vonatkozik, és arról szól, hogy hajtsák végre a meglévő és egyébként nagyon jó európai jogszabályokat. De látjuk azt is, hogy egyébként vannak problémák is, amikről szintén említést tettek. Ezzel kapcsolatban megemlíteném, hogy már létezik az a folyamat, amely próbálja a végrehajtás ösztönző és szankcionáló elleneit kiegyensúlyozni, és amely a vízügyi jogszabályok megsértésének a szankcióit próbálja kiegészíteni olyan eszközökkel, amelyekkel támogatni tudjuk a tagállamokat, hogy végre tudják hajtani a vonatkozó jogszabályokat. De talán először látjuk azt, hogy pénz re lefordították azt, hogyha megfelelően végre lennének hajtva az Európai Uniós jogszabályok, akkor annak micsoda költség megtakarítási hatása lenne a tagállamok számára. Ez egy nagyon komoly érv a tagállamok felé, akik azt mondják, hogy jaj, jaj, hát mennyibe kerül végrehajtani ezeket az irányelveket és jogszabályokat, de azt látjuk, hogy a 25 milliós vagy milliárdos haszon, amivel a végrehajtás járna, lényegesen nagyobb összeg, mint amennyit a fejlesztésekre jelen pillanatban a tagállamok szánnak. Tehát ezt a tanulmányt és a jövőbeli tanulmányokat is, amelyeket tervezünk, fel fogjuk használni arra, hogy megmutassuk a tagállamoknak, hogy a befektetés a végrehajtásba megtérül. És hogy nagyon sok pénzügyi, szociális előnyel fog járni az, hogyha a vízkeret rájár fő céljait sikerül elérni. És hogyha sikerül jó állapotba hozni az európai vizeket. Ez a szakpolitika nem csak az életminőséget javítja, hanem a gazdaságot is ösztönzi. És hogyha nem érjük el a célokat, akkor a gazdasági növekedést korlátozzuk. Ezzel szeretném is most befejezni a felszólalásomat, de nagy örömmel fogok a konkrét ajánlásokról és intézkedésekről is szólni, hogy mit tehet a bizottság, mit tehetünk az ajánlások végrehajtása érdekében, amelyeket javasol ez a tanulmány, illetve szívesen beszélek más tevékenységekről is, amelyeket folytatunk, például a közös végrehajtási stratégiáról, a támogatási módokról, az innovációra, pénzügyi, pénzügyi támogatáshoz való tagállami hozzáférésről, stb. Köszönöm a figyelmet! Elnök, köszönöm szépen! Most a tanulmány szerzőit kérdezem, hogy szeretnének-e hozzáfűzni még valamit az elhangzottakhoz. Vagy szeretnének-e reagálni az európai parlamenti képviselők felvetésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Két dologra szeretnék reagálni. Az egyik a földhasználat kérdéséhez, a földre gyakorolt nyomás, a föld vásárlásra vonatkozó problémákra vonatkozik, hogy muszáj földet venni ahhoz, hogy meg tudják valósítani ezeket az ajánlásokat, ez nagy téma, és én magam is feltettem magamnak a kérdés, hogy, hogy a földvásárlás mennyire drága, és hogy szükséges-e a gazdáktól megvásárolni a földet ahhoz, hogy vissza lehessen állítani az árterületeket. Szerintem nem mindig szükséges, és jó példák vannak a világban arra, amikor a gazdák a megoldás részét képezik. Például a mezőgazdasági tevékenység típusát változtatják meg azon a földterületen. A helyi gazdaságot szeretnénk létrehozni, ami kihasználja ezeket az árterületeket, és amelynek előnyösek ezek az intézkedések, amelyek stabil munkahelyeket hoznak létre azokon a területeken. Tehát nagyon sok munkát tudunk végezni annak érdekében, hogy egy típusú megoldástól elmozduljunk, és egy fejlődés vagy fejlesztés intenzív megközelítésé alakítsuk a dolgot mert nem lehet ne tovább fejleszteni bizonyos megállapítások szerint a helyzetet, mert már mindent lefednek a mostani jogszabályok. Nem, nem erről van szó, arról van szó, hogy milyen módon lépjünk ezeken a területeken. Szerintem ezt kéne felülvizsgálni. Erre a következtetésre jut a több tanulmány is. Persze nem tudjuk a 28 tagállam eseteit végigvizsgálni, csak néhány országot néztünk, például az elterületek helyreállítása esetében a belga esetet néztük az egyik folyónak a torholatvidékén, aztán a, azt láttuk, hogy a belgáknak már túl sokba került a zárvízvédelem, és ezért megváltoztatták a stratégiát, a francia Grenel jogszabálya hasonlóképpen, amely szintén terveket dolgoz ki arra, hogy hogyan lehet az árterületeket helyreállítani francia területeken, és aztán itt van szó még a Dunáról is, amelyen kapcsolatban a WWF is nagyon sok munkát végzett a Duna program keretein belül. Még egy pont, amire szeretnék kitérni, ez az ajánlásainkra vonatkozik, hogy mennyire inkább a tagállamokra vonatkoznak, vagy mennyire az európai intézményekre. Azt hiszem, hogy a többség igen, európai szintű intézkedésre vonatkozik, mert összekapcsolódik normákkal, mint például az ökodizájn, ami belső piaci eszköz, valamint a termék engedélyezésre is kitértünk, a toxicitásra, a környezeti veszélyekre, amiket különböző termékek jelentenek, például a gyógyszerek. Tehát ezek mind olyan területek, ahol lehet európai szinten lépni. Az átterületek helyreállítása az kevert helyzet, a tagállamok kompetenciájába tartozik részben, de próbáljuk vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne jobban irányítani a dolgokat, és olyan pénzügyi eszközöket létrehozni, amelyekkel lehetne segíteni ezt a munkát. Talán Rob, még te is szerettél volna reagálni. Igen, igen, a víz használat méréséről, a vízfelhasználás méréséről. Igazából azt néztük, hogy ha a vízfelhasználás mennyisége alapján kell fizetni a vízért, akkor általában csökken a felhasználás. Igazából csak ennyit néztünk részletesen. És azt is tapasztaltuk, hogy a az elfolyó víz mennyisége is csökken, mert ez költség a víz cég számára. Az ingyenes víz felhasználása, hát nagyon nem teljesen ingyenes, de legalábbis nem a vízhasználat mennyisége szerint miért vízhasználat, ez működőképes-e? Hát igazából ezt nagyon mélyen nem vizsgáltuk meg, csak azt néztük meg, hogy a vízmennyiség szempontjából, ha fizetni kell a vízhasználat arányában a vízért, akkor csökkenni szokott a vízmennyiség a felhasználása. De hát Természetesen az, hogy átérjünk erre a megoldásra, ez időbe telik, de már számos helyen megtörtént Európában. Elnök, köszönöm. Auken asszony kért szót. Akkor visszatérnék még a bizottsághoz. Mit tesznek azokkal a tagállamokkal, amelyek a nyomon követés nem végzik el? Beperelik őket? Meg kéne, hogy csinálják a feladatukat, Kérem, legyenek konkrétak. A probléma fennáll, meg kellene oldani, és az ajánlások között a gyógyszeriparra is vonatkozik egy, jele, egy ajánlás. Óriási eredményt érnénk el, hogyha itt lépnénk. A szeptember 1-ére, azaz 10 nappal ezelőttre el kellett volna, hogy készüljön a gyógyszerstratégia az EU-ban. De mi történt? úgy tűnik, hogy megakadt a munka, és nem történik semmi. És ez sokba kerül, ha megnézzük, hogy ez a késlekedés milyen költségeket okoz. Tehát itt van szeptember 12-e vagy 10-e elmúlt, és ezt a stratégiát ki kellett volna, hogy dolgozzák. Mi a helyzet? Thank you very much. Thank you for the question. So, um... Köszönöm a kérdést Ami a monitoringot illeti. A stratégia több elemű, együtt dolgozunk a tagállamokkal annak érdekében, hogy az útmutatást kidolgozzuk. Például van arra vonatkozó útmutatás, hogyha a monitoringot hogyan végezzék megfelelően. Ahol nincs ilyen, akkor szabálysértési eljárás indul, vagy kötelezettségszegési eljárás indul, és megvitatjuk, hogy miért nem végeznek megfelelő monitoringot, kétoldalú találkozókra kerül sor, ahol meg tudjuk ezt vitatni, és ahol el tudjuk magyarázni, hogy mire van szükség, és így tovább. Tehát most ott tartunk, hogy várunk a második folyómeder menedzsment tervekre. Ezekben kell leírni, hogy a monitoring rendszer milyen a tagállamokban, ezeket fogjuk kiértékelni, és ennek alapján fogjuk vagy a saját szakmai támogatásunkat úgymond rájuk készíteni, kényszeríteni, vagy pedig akkor a kötelezettségszegési eljárás következő szakasza következik, ergo, hogy nem tudtak megfelelni az irányelv előírásainak, nem teljesítették. Aztán a költségek, igen, látunk itt egy kötelezettséget, és a jogalkotók kérték egyébként két évvel ezelőtt, ezt. Az előkészületek már megvannak, tehát a nyilvános konzultáció, a tanulmány, az érintett felekkel folytatott eszmecsere az már megtörtént, az érintett szolgálatok most tárgyalják ezt, a, többek között a Szante főigazgatóság, tehát az egészségügyi főigazgatóság, hogy milyen politikai lehetőségek vannak itt, ezeknek a kiértékelése zajlik, a kezdeményezés az a bizottságnak még mindig szerepel az agendáján, tehát a terveink között szerepel, reméljük, hogy le is tudjuk tenni az eredményt az asztalra. Én egy évre becsülöm a szükséges időt, ami ehhez kell. Nem egyszerű kérdésről van szó. Ugyan egyszerűnek tűnik, de nagyon sok tudományos bizonytalanság merülhet fel a környezetvédelmi kockázat értékelő módszerek sem tökéletesen kidolgozottak, a monitoring módszerek sincsenek kidolgozva bizonyos anyagok esetében, illetve anyagcsoportok esetében, vagy együletcsoportok esetében, és nem javasolhatunk valami olyasmit, amit nem lehet megvalósítani. Időközben azonban a tagállamokkal folytatott eszmecserékből kiderült, hogy több tagállam lépett már, és lehet, hogy nem a leghatékonyabb megoldást választották, de ettől függetlenül azért lépéseket tesznek, olyan lépéseket megtesznek, amelyeket nem bánnak, ösztönzik a kórházak együttműködését, megerősítik ezeket a visszavételi rendszereket, tehát hogy a felhasználatlan gyógyszerek visszavételét, és hát egyébként a, a lánc végét is figyelik, a szennyvízkezelési eljárások javítása, tehát ez ugye nagyon költséges, de ettől függetlenül szintén egy megoldás, úgyhogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel a tagállamok. Mi megvitatjuk ezeket, a lehetőségeket, és konzultálunk is a tagállamokkal arról, hogy hogyan lehetne a, ezeket a gyakorlatokat e szélesebb körben elterjeszteni. Hogyan tudnának a tagállamok egymástól tanulni, egymás tapasztalatából tanulni, például a holland és a német, vagy francia tapasztalatokból. Ezt megtesszük mielőtt, addig is, amíg a stratégiai megközelítés készen van, és amíg ezt el nem fogadják európai szinten, tehát időközben is történnek azért a dolgok. Lehet, hogy az nem teljesen kielégítő, de úgy látom, hogy ön, ön úgy gondolta, hogy semmi nem történik, hát azért ahhoz képest nem egészen így néz ki a helyzet. A szükséges elemzési munka is most zajlik, ez ahhoz szükséges, hogy aztán európai politikát lehessen elfogadni, és közben támogatjuk a tagállamokat olyan lépések meghozatalában, amelyek most megtehetőek, és legalább részben orvosoljuk a problémát. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy az elnök, és ezzel a mai ülésünket be is fejezhetjük, és holnap reggel találkozunk, holnap folytatjuk az MV szakbizottság ülését reggel 9 órakor.